tehát ülésének folytatását. Tisztelt tagok, először is néhány bejelenteni valóm van. Remélem, hogy az együttműködés a más európai intézményekkel a Lisszaboni szerződés végrehajtásával kapcsolatban, amely egy hét múlva lép hatályba, remélhetőleg megfelelően fog lebonyolódni zöggenőmentesen. Én a magam részéről megteszek, amit tehetek, és folyamatos kapcsolatban állok az Európai Bizottság elnökével és a svéd elnökséget képviselő miniszterelnök úrral is kapcsolatban vagyok. Az Európai Parlament készen áll, hogy megkezdje a meghallgatásokat az új biztosokkal, és az Európai Bizottságnak és a tanácssal is tudattam, hogy a, parlament készen áll a meghallgatásokra december 1-én, azaz jövő héten kerül meg ünneplésre a világ AIDS napja. Emlékeznünk kellene a szörnyű betegségnek az áldozataira. Minden nap emlékezni rájuk, nem csak december 1-én, de mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a jövőben csökkentsük ennek a betegségnek a hatásait, amennyire lehetesség. Az ENSZ emberi jogok nyilatkozatának évfordulója is ugyancsak decemberbe kerül megünneplésre érdemes megemlíteni, hogy most vannak szavazatok a ellene is, és ez, az első, ez volt az első na, fontos dokumentuma az ENSZ-nek az emberi jog területén. Szeretném felhívni a figyelmüket ezekre a nagyon fontos évfordulókra az emberi jogok nagyon fontosak ebben a házban. Most pedig akkor közölném, hogy a november 12-i ülés jegyzőkönyvét közreadtuk, és a szövegek elfogadásra kerültek.